Good morning, everybody. Dobra jó. Jó reggelt mindenkinek. This is a joint meeting of... Ez három parlamenti szakbizottság közös ülése. Alexejeve asszony, tudom, hogy ért angolul, de ha akarja, van tolmácsolás is. Az első szakbizottságot Albertini úr képviseli, a fejlesztési bizottságot Stifler, Stiller asszony képviseli, mint alelnök, és az emberi jogi bizottságot pedig én képviselem. Szeretném üdvözölni a képviselőket. És az orosz EU delegáció képviselőt, Fleckenstein urat is. És mindenki más, aki ellátogat ide. Ma gyakorlatiasak szeretnénk lenni. Meg szeretnénk vizsgálni, hogy a Szaharov díjazottakat hogyan támogathatná a parlament. Szeretnénk gratulálni. Tudjuk, hogy Kovályov úrnak ki kellett pihennie a nagyon sűrű utóbbi két napos programot. Én abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy Moszkvából, Strasbourgba elkísérhettem önöket, és előtte Moszkvában részt vehettem egy nemzetközi konferencián, amelyet Andrei Zaharov emlékére szerveztek. Hétfő volt Zaharov úr halálának 20. évfordulója. Ő volt a Memorial egyik alapító tagja. Megragadtam a lehetőséget, hogy szétnézzek, hogy Oroszországban mi történik. És Jekaterinburgba ellátogattam egy 25 éves emberjogi aktivistával, Alexei Nyikiforovval, akit aztán illegálisan bebörtönöztek politikai tevékenysége miatt. Megkérném a díjazottakat, hogy ismertessék az emberjogi helyzetet Oroszországban. Aggaszt minket az aktivisták romló helyzete, és sajnáljuk, azt a hírt, amit július 15-én kaptunk, Natália Esztemirova meggyilkolásáról. Persze, örülünk neki, hogy hallottuk, hogy a memoriál az Észak-Kaukázusban újra kezdi majd a munkáját. Albertini úrnak adnám meg a szót. Öné a szó. Grazie, Presidente Autola. Köszönöm szépen, Autola asszony. Szeretnék csatlakozni azokhoz a kollégákhoz és az elnökasszonyhoz, akik eh, kifejezték, hogy mennyire örülünk, hogy ellátogattak ide a Szaharov díjazottak. Ezt a kitüntetést természetesen megérdemelték, és eh, remélem, hogy ez segíti önöket abban, hogy az emberi jogok melletti fellépésüket folytassák. Az a tény, hogy Szaharov díjjal tüntetik ki a memoriált, ezt az orosz civil szervezetet, a Európai Parlament Orosz Föderációval folytatott kapcsolatának csak egyik megnyilvánulása. A parlament állásfoglalása az emberi jogi aktivisták meggyilkolásával kapcsolatban, az orosz civil társadalom helyzete, az északi kaukázusi régió helyzete, különös tekintettel Csecsenföldre, mint foglalkoztatja a parlamentet. 2009. szeptember 30-án volt az utolsó olyan meghallgatás, amely ezzel foglalkozott, és az Emberi Jogi Bizottságban zajlott el utala asszony elnök letével. Ilyen események, a meghallgatások lehetővé tették számunkra azt, hogy pontosan nyomon kövessük a fejleményeket Oroszországban, ajánlásokat fogalmazzunk meg az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak, hogy megfelelő intézkedéseket tehessenek, és megfelelően alakíthassák az Európai Unió és Oroszország viszonyát. Az Európai Parlament mindig is kinyilvánította prioritásait, ezt mindig megtette egy, az orosz az EU-Oroszország csúcsok előtt. Odafigyelünk tehát az új, odafigyelünk ezen kívül az új együttműködési tárgyalásokra is. Ez mindenképpen megkívánja azt, hogy, hogy az ex-Szovjetunió volt Szovjetunió jobban odafigyeljen az emberi jogi helyzetre. Az Európai Unió stratégia partnerséget szeretné kiépíteni Oroszországgal, és nagyon fontos lenne, hogy ez az emberi értékeken alapuljon. Tehát a Szaharov díjnak ilyen értelme is van. Az emberi jogok védelme alapvető feltétele kétoldalú kapcsolatainknak. Az emberi jogok védelmét ezért úgy kell kezelni, mint az új együttműködési, új együttműködési megállapodás alapfeltételét. Szeretném azt kifejezni önöknek, hogy mennyire nagyra becsülöm önöket bátorságukért. Nagyra becsülöm a memoriál jelenlevő képviselőit, Orlov urat, illetve Alexejeve asszonyt. Kovajov úrra is vonatkozik ez természetesen, aki most nincs itt. természetesen, ha a parlament segítene, se, szeretne mindennapi harcukban segíteni önöknek, mindennapi küzdelmük, küzdelmükben, és az önök példa nélküli kiváló munkája remélem hasznos eredménnyel jár majd, és hozzájárul ahhoz, hogy az emberi jogok helyzete javuljon Orosz- Oroszországban és a világ többi részében. Köszönöm, hogy eljöttek, megköszönöm a munkájukat. Köszönöm szépen, Albertini úr. Most pedig eh, Strifler asszonynak adnám meg a szót a Fejlesztési Szakbizottság nevében. Igen, nos, eh, a Fejlesztési Szakbizottság alelnökeként szeretnék csatlakozni a kollégáimhoz, és szeretném köszönteni Önöket. Rendkívül örülök annak is, hogy a Memorial Szervezet kapta meg a Szaharov díjat. Ez jelképezi azt, hogy parlamentünk elismeri azt a bátor küzdelmet, amelyet az emberi jogok védelme érdekében folytatnak. A Fejlesztési Szakbizottság képviselőjeként szeretném kifejezni csodálatomat a Memorial konfliktus zónában, konfliktusos térségekben végzett munkájáért. Az emberi jogok tisztelete a fegyveres konfliktusok során nem csak a különböző államok erkölcsi kötelezettsége, hanem egy előfeltétele is annak, hogy hatékonyan a helyszínre eljuthasson a humanitárius segély azok számára, akik igénylik ezt, akiket előztek otthonaikból. Az emberi jogi alapelvek tiszteletben tartása a megbékélés alapfeltétele is, akkor, amikor a konfliktus már véget ért. Az elmúlt évtizedben megállapíthattuk azt, hogy az emberi jogokat egyre kevésbé tartják tiszteletben nemzetközi szinten, és az emberi jogi jogsértések vizsgálata, ahogyan ezt a memorial is teszi, döntő fontosságú eszköz annak érdekében, hogy véget vessünk ezen jogsértéseknek. Az információ terjesztése annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet és politikai nyomást gyakoroljanak, ezek szintén elengedhetetlen elemek. Ugyanígy a védkesek elítélése szintén rendkívül fontos, így kell küzdeni a büntetlenség ellen, és elrettentést kell érvénybe léptetni, hogy a jövőben elkerülhetővé váljanak a jogsértések. Orlov úr, Kovaljev asszony önök alapvető munkát folytatnak, ami azonban rendkívül veszélyes is. És reméljük, hogy a parlament támogatása biztatja önöket és egyéb emberi jogi jogvédőket is, hogy folytassák ezt a munkát. Köszönöm szépen, Strifler asszony. Szeretném jelezni önöknek, hogy két dokumentumot osztottunk ki. Egyfelől a sajtóközleményt, a tegnapi sajtóközleményt, Human Rights Group, tehát az emberi jogi szervezetek ismét folytatják Csecsenföldön a munkát, a másik dokumentum pedig egy ajánlásokat tartalmazó lista a civil szervezetek részéről, itt alapvetően orosz civil szervezetekről van szó, és ez az emberi jogi konzultációkkal kapcsolatos, amelyre Stockholmban került sor. Remélhetőleg ezt is az eszmet cserénk során megvitathatjuk. Most pedig szeretném megadni a szót Orlov úrnak és Alexeva asszonynak 10 percben. Először Orlov úr, parancsoljon. Большое спасибо за предоставленную возможность выступить перед вами. Еще раз, прежде всего, спасибо. Köszönöm szépen, megköszönöm a szót, szeretnék még egyszer köszönetet mondani a díj odaítéléséért, megköszönöm a kedves szavaikat is. Nagy öröm volt számomra, hogy az emberi jogok nem öröm volt számomra azt hallani, hogy az emberi jogok részét képezik majd annak az új, egy, új megállapodásnak, amelyet Európai Unió és Oroszország fog aláírni. Mindenki tudja, hogy az emberi jogi helyzet Oroszországban nem kielégítő, de sajnálatos módon romlék is a helyzet. Néhány évvel ezelőtt az emberi jogok kapcsán arról beszéltünk, hogy az emberi jogi aktivisták jogait sem tartják tiszteletben. Régebben csak mások emberi jogait képviseltük, most már a saját jogainkat is védeni kell. Állandó nyomás alatt élünk. Mi is történt az elmúlt években? Véleményem szerint ez semmilyen sem fogható. Kollégáinkat meggyilkoltak nem csak a kaukázus északi részén, hanem más régiókban is. egész Oroszország területén, illetve Moszkvában is. Úgyhogy mindenképpen segíteni kell az emberi jogi aktivistákat. Azt gondolom, hogy senki más nem térítheti vissza Oroszországot a demokrácia és a szabadság útjára, kizárólag az orosz nép. Ugyanakkor a brutális erőszak nem segít, hogyha növekszik az erőszakos megnyilvánulások gyakorisága, akkor ez a reményünk elvész. Az Európai Unió és Oroszország közötti párbeszéd emberi jogi témában már régóta folyik. Jelenleg ennek a pontos formája konzultáció a két fél között, fél évente egyszer találkoz, találkozik a két fél korábban nagyon lelkesen viseltettek ezután ez iránt a konzultáció iránt a orosz emberi jogi szervezetek, jelentéseket fogalmaztunk meg. Nagyon odafigyeltünk erre, de mi is a valóság? Ezeknek a konzultációknak csökkent a szerepe, a fontossága, gyakorlatilag az Európai Unió hivatalnokai és orosz kollégáik beszélgetéséről van szó. Kérdések, válaszok hangzanak el az orosz hivatalnokok, orosz szakértők gyakran nem valósállításokat tesznek, ismerjük ezeknek a tárgyalásoknak a jelentéseit, de az Európai Uniós az Európai Unió képviselői elfogadják ezeket a válaszokat, elhiszik ezeket, és ezzel lezárulnak ezek a tárgyalások. Tehát nem valós válaszokat, nem igaz tartalmú válaszokat kapnak az Európai, Uniós, az Európai Unió képviselői, és mint említettem, fél évente egyszer kerül sor ilyen tárgyalásokra. Nem igazi tehát az előrehaladás. Ugye a soros elnökségek nyomán fél évente új elnökség szervezi ezt ezt a konzultációs munkát, és az új soros elnök általában nincs is tudatában annak, hogy mi történt az előző konzultáción. Úgyhogy nem követik nyomon a tárgyalások alakulását. Az oroszországi emberi jogi helyzet maga útján alakul, a konzultáció nem követi ezt nyomon. Nem igazán foglalkoznak a ö, civil szervezetekkel sem. Oroszország nem szeretné, hogy a civil szervezetek részt vegyenek ebben a konzultációban, és ez nagyon komoly hátrány. az orosz, orosz részről senki más nem vesz részt a tárgyalásokon, mint a külügyminisztérium hivatalnokai. Úgyhogy nem igazán látunk rá erre bizonyára tudják, hogy az Európai Uniós szakértők megkérdezik az orosz szakértők véleményét, a belügyminiszter véleményét, tehát azoknak a véleményét, akik ezzel foglalkoznak, és állandóan nemleges válaszokat kapnak. Ebben a formában tarthatatlanok ezek a konzultációk, nem lehet így ezt folytatni, nincs értelme egész egyszerűen. Oroszország nem veszi komolyan ezeket a tárgyalásokat, ezt a konzultációt, már nem is készítünk jelentéseket a tárgyalásról, mert úgy véljük, hogy ez értelmetlen, haszontalan. Az Európai Bizottság részéről, legalábbis azon szakértők részéről, akik az itteni jelentéseket készítik, az orosz szakértők részéről úgy vélik, hogy nincs túlságosan sok értelme ennek a konzultációnak, új formákat kell keresni. Aztán elképzelhető az is, hogy nem Moszkvában kell elképzelhető az is, hogy azt kérik majd orosz, Európai Uniós része, hogy Moszkvában tartsák ezeket a konzultációkat, de az oroszok mindig azt mondják, hogy nem. Jó lenne, hogyha itt változások történnének делегации. А получат ли они хотя бы во время подготовительного приезда нормальные... Талан, ennek több értelme is lenne, és akkor lehetséges lenne, hogy teljes értékű válaszokat kapjunk az unió kérdéseire. Nagyon fontos, hogy a civil szervezeteket is be tudjuk vonni a munkába. Nagyon sok kérdés merül fel, ahol Oroszország eleve nemmel válaszol. De azt hiszem, hogy az EU sem tesz eleget, hogy biztosítsa, hogy valós értékűek legyenek ezek a konzultációk. Jó, ha nem akarják, akkor be is szüntethetjük a konzultációkat, mert akkor nincs értelmük. Akkor inkább egyáltalán ne legyenek, mint hogy ilyes fajták legyenek, mint most. Úgy gondolom, hogy az emberi jogok kérdése része kell, hogy legyen az új egyezménynek. És nagyon fontos részt kell, hogy elfoglaljanak. Az elmúlt két évben a civil szervezetek nagy része az EU képviselőihez fordult és el is várják tőlünk, hogy egy külön fejezetet nyissunk, az emberi jogi fejezetet az egyezményünkben. Mert ez egy nagyon fontos téma. De ez nem történt meg. Miért nem? Mert Oroszország nem akarja. Oroszország nem nemet mondott. Akkor fölmerül a kérdés, akkor mi értelme van új egyezményt kötni az EU-val, hogyha az együttműködési egyezményről kimarad egy nagyon fontos rész. Pedig ez egy nagyon fontos része lenne az orosz uniós együttműködésnek. És akkor kétségessé válik, hogy az EU valóban készen áll-e arra a párbeszéd során, hogy az emberi jogi kérdéseknek megfelelő figyelmet szenteljen. Végül egy utolsó megjegyzés. Köszönetet szeretnék mondani, hogy ma az ajánlásunkat a Stockholmi konferencia alapján beterjeszthetjük. Szeretnék az észak-kaukázusi helyzetre még egyszer kitérni. Az ajánlásainkban utaltunk rá, hogy az egész civil társadalomnak szüksége lenne segítségre Oroszországban. Oroszországot támogatni kell, csak így ott hagyunk az emberi jogi kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Orlov úr. Nagyon röviden két megjegyzést tennék. Tudjuk, hogy az európai illetékesek megpróbálják megtalálni az emberi jogi konzultációk számára az új formulát, hiszen aggaszt bennünket is, hogy az eredmények nem láthatóak, tehát ezen a területen együtt tudunk működni önökkel. Másodszorban pedig, ami a soros elnökségeket illeti, a külügyi politikaért illetékes főképviselő már a posztján van, tehát lesz egyfajta folyamatosság, és remélhetőleg, hogy ezáltal a következetességhez hozzá tudunk járulni, ahhoz, ahogyan az Európai Unió harmadik országokkal való kapcsolatait ápolja. Remélhetőleg ez nagy lehetőségeket hord magában, és így beszélhetünk majd az új gyakorlatokról is. Köszönöm szépen, most pedig Alexeva asszony, megadom önnek a szót kb. 7 percben. Köszönöm szépen. Szeretnék ahhoz csatlakozni, amit Orlov úr már elmondott, úgyhogy azt hiszem nem fogok élni a 7 perces lehetőséggel. Szeretnék emlékeztetni arra az ajánlásra, amelyet előterjesztettünk, és amelybe talán már önök is belepillantottak. Az ajánlások során konkrét esetekről van szó, olyan esetekről, ahol segítséget nyújthatunk. Tehát arról van szó, hogy az emberi jogi aktivisták hol segíthetik a civil társadalmat Oroszországban. És ebben a tekintetben az Európa Tanács, az Európai Parlament is nagyon sok mindent tehet. Például nagyon nagy fenyeget veszélyeztetettségnek vagyunk kitéve emberi jogi aktivistaként végzett munkánk során. A csecsenföldi, ingusföldi és dagesztáni embereket érinti ez a helyzet. És tudjuk, hogy létezik a gyilkosságnak egyfajta sorozatos logikája. És az egyetlen dolog, amit az önök támogatásával megtehetünk, és ebben a tekintetben számítunk is az önök támogatására, az az, hogy biztosítsuk, hogy az ott élő személyeket védelemben tudjuk részesíteni. És garantálni szeretnénk, hogy a családjaikat, illetve hozzátartozóikat meg tudjuk segíteni, hiszen gyakran előfordul, hogy nem pusztán az érintett személy fenyegetett, hanem egész családja ki van téve ennek a fenyegetettségnek. És reméljük, hogy az önök támogatásával minél hamarabb segíthetünk ezen embereket, és eltávolíthatjuk tőlük ezt a veszélyt, illetve kihozhatjuk őket ebből a veszélyes térségből. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy a vonatkozó határozatokat, döntéseket hozzák meg. Annak érdekében, hogy az emberi jogi szervezetek vezetői, akik az említett térségekben dolgoznak, ne dolgozzanak ilyen fenyegetésben, megkapják a kiutazási vízumukat, és ezen kívül a Fejlesztési Szakbizottsághoz szeretnék fordulni. A jelenlegi válságban persze nagyon sok ország érintett, beleértve az észak-kaukázusi térséget is. hiszen abban a térségben is láthatjuk, hogy gyakorlatilag egy polgárháború folyik a kormány, illetve az ott élő polgárok között, ha az ingusföldi, illetve dagesztáni helyzetet tekintjük. És a Fejlesztési Szakbizottság részéről azt kívánnám, hogy konkrét programokat dolgozzanak ki és fogadjanak el, méghozzá olyan programokat, amelyek az ottani munkahelyeket megőrzik, és biztosítják azt, hogy a, az oktatási intézmények is tovább folytathassák munkájukat az ifjúság érdekében, hiszen így a terrorizmust is feltartóztathatjuk. Ha azt látjuk, hogy a fiatalok 80%-a a térségben munkanélküli, akkor ez valóban a vallási fanatizmus és a terrorizmus táptalaja végeredményben. Vagyis ha ezen a területen segíthetnének abban, hogy javítsunk a helyzeten, akkor úgy gondolom, úgy gondolom, hogy a terrorizmus mértékét is korlátozhatnánk. Rendkívül hálás vagyok önöknek Hálás vagyok azért, mert Alexei Kifanovot meglátogatták a börtönben. Ez egy nagyon fontos lépés volt. És ha tudomást szereznek ilyen esetekről, és tudják azt, hogy politikai foglyok vannak a börtönökben, akkor arra kérem önöket, hogy az Európai Parlament tegyen meg lépéseket, és vegye fel a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal. Így ugyanis hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ismét szabadnábra helyezzék a foglyokat. Hiszen gyakran az ítélet mindössze egy politikai döntés. És az ilyen helyzeteket gyakran csak politikai szinten lehet rendezni. Ugyanúgy, ahogyan csak politikai szinten lehet az ítéleteket megváltoztatni. Alexei Szakalov az ő esetében például még nem hozták meg az ítéletet. Ő egy nagyon aktív emberi jogi aktivista, és egy büntetőeljárást kezdeményeztek ellene, pusztán azért, mert határozottan fellépett az emberi jogok érdekében. Azért, hogy társadalmi ellenőrzés alá vonják a, a börtönöket. Éppen ezért biztosítani kell, hogy Szakalovot ne ítéljék el. És van egy harmadik eset is, Mihail Halachowski, az ő esetét ismerik. És ebben az esetben is láthatjuk, hogy a dokumentumokat meghamisították, és úgy vélem, hogyha Európa foglalkozna ezzel az esettel, ha foglalkozna ezzel az ügyel, akkor talán elkerülhetnénk azt, hogy túl szigorú büntetést kapjon. így talán az ő ítéletét mérsékelni, enyhíteni lehetne. Ebben a tekintetben tehát tényleg számítunk az önök együttműködésére. Uh, Köszönöm, Alexejeva asszony. A drákói törvényekről is beszélhetnénk az orosz köztársaságban, de az ítéletek, amiről beszél a büntető törvénykönyv cikkei, az extrémista tevékenységek büntetésére, azt hiszem a 282-es cikkez, ez is nagyon aggasztó, illetve a belügyminisztérium új egységének, az A egységnek, az A központnak a felállítása is nagyon aggasztó. Most pedig többen kértek szót. Fleckenstein úr az Oroszország küldöttség nevében szeretne szólni. Aztán még akik szót kértek, kérem, ha szeretnének hozzászólni, kérjenek szót. Akkor azt javasolom, hogy Fleckenstein úr után mindenki két percet kapna. Fleckenstein úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! A memóriának szeretnék gratulálni a Szaharov kitüntetésükhöz. Szeretnék még valamit megemlíteni. Önök nagyon sok évig egy civil szervezetként nagyon sok mindenkinek példát mutattak, és ösztönöztek, bátorítottak mindenkit arra, hogy folytassák a munkájukat úgyhogy köszönetet érdemelnek. Alapvető jogok, emberi jogok. Ezek olyan jogok, amikre a tagállamaink alapulnak, és az Európai Uniós integrációján, integrációnak alapfeltételei. Így a parlamenti munkánknak minden nap részét kell, hogy képezzék. Fennmarad a kérdés, hogy mi parlamenterek hogyan tarthatnánk a kapcsolatot az orosz partnereinkkel. Ők meg vannak győződve róla, hogy egy új, életképes civil társadalom építése ehhez elengedhetetlen az emberi jogok garantálása, és ez nem gyengíti az államot, sőt, pont, hogy erősítené. Jó partnerséget szeretnénk Oroszországgal, ez minden képviselőre igaz, hiszen ezen a kontinensen biztos, virágzó jövőt szeretnénk megvalósítani. Ehhez azonban átláthatóságot kell teremteni és az igazságot kell tudnunk tudomány és minden területen. Csak együtt tudunk megvalósítani egy pozitív jövőt. Ehhez azonban bizalomteljes együttműködésre van szükség, egyenlő partnerenként kell fellépnünk. Így aztán újra fel kell ajánlanunk a saját tapasztalatainkból való tanulás lehetőségét az orosz partnereinknek. Fogadjuk el, minden országnak magának kell megtalálni az utat és kiépíteni a működőképes civil társadalmat. Az emberjogi szervezeteket, mint a memoriál, támogatnunk kell, nem szabad hallgatnunk. Igazuk van, Orlov úr, újra ugyanazokat a témákat fel kell vetni, fenn kell tartani, nem szabad őket letudni egyszerűen. Januárban, amikor a Duma képviselőivel találkozunk, a Szaharov díjról külön napirendi pontot vettünk föl a napirendünkre, és a kollégánk jól előkészíti ezt majd. hogy ne egy egyszerű vita legyen, hanem az orosz képviselőkkel a jövő évben, talán májusban egy teljes napot, egy teljes konferenciát a civil társadalomnak és az emberi jogi szervezetek kérdésének szenteljünk. Itt önökkel és más emberi jogi szervezetekkel is megbeszéléseket fogunk folytatni. Moszkvában és máshol sem tudok elképzelni olyan találkozókat, ahol a memoriál és más emberjogi szervezetek ne lennének jelen. Úgyhogy igazuk van, konkrétabbnak kell lennünk, kitartóbbnak, és nem csak a hivatalos pontokon kell tartanunk a kapcsolatot, hanem más pontokon is. Garantálható? A következő négy-öt évben megtesszük ezt. Még egy utolsó megjegyzésem lenne. Véleményem szerint csak akkor várhatunk előrelépést, hogyha tiszteljük a tárgyaló partnert. Nem arról van szó, hogy blamáljunk valakit. Ez egy közös vita, hogy támogathatnánk egymást. Ez pedig néha úgy tűnik nehéz, nehéz megtalálni a helyes utat. Ezen kell még dolgoznunk, csak így tudnak önök, így tudjuk önöket és más emberi szervezeteket támogatni Oroszországban. Köszönöm. Mr. Fleckenstein, thank you very much. Köszönöm szépen, Fleckenstein úr. A következő hozzászóló Lochbiller asszony, tessék. Thank you, Frau Ford. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék a díjazottaknak köszönetet mondani azért eh, a munkáért, eh, amelyet az emberi jogok védelme területén Olaszországban eddig már megtettek, és továbbra is megtesznek. Konkrétan arra, annak kapcsán szeretnék szólni, amit Orlov úr az emberi jogi párbeszédről mondott, és a konkrét javaslatokról szólnék. Hasonló bírálatokat hallottunk mi is, amikor Kína eh, témájában folyt eh, a vita. Nevezetesen arról volt szó, hogy kevés mérhető eredményt eh, értünk el ezzel az eszközzel. Azt hiszem, hogy nem áltathatjuk magunkat, hiszen ezen párbeszéd célja az is, hogy a nyílt kritikát visszatartsuk. Abszurd lenne, hogyha elleneznénk a párbeszédet, de hogyha a párbeszédnek nincs eredménye, akkor az természetesen szintén eredménytelen, főleg, hogyha az érintett civil társadalom nem hisz ebben. Ezzel kapcsolatban volna egy kérdésem. Medvegyev elnök úr javasolta, hogy a civil szervezetek ellenőrzését ellenőrzésre vonatkozó törvényt módosítja, de semmi sem történt e tekintetben. Észszerűnek tartja-e, hogy Európa nyomást gyakoroljon annak érdekében, hogy ez a civil szervezetekre vonatkozó törvény visszavonásra kerüljön? És Alexéva asszony konkrétan azt említette, hogy milyen segítséget igényelnek a helyszínen dolgozó emberi jogi aktivisták. Nagyon fontosnak tartom, hogy a tagállamok az EU támogatásával konkrét programokat dolgozzanak ki, méghozzá annak érdekében, hogy a fenyegetett emberi jogi aktivistákat minél hamarabb ki lehessen hozni az országból, beletve családtagjaikat is, nehogy egy hosszadalmas és az évek során gyakran eredménytelen menekültügyi folyamatot kelljen kezdeményezniük. Úgy gondolom, hogy meg kell egyeznünk azt is, hogy igazából ez érthetetlen. Felfoghatatlan, hogy az Európai Unió tagállamai, például a Csecsenföldről származó személyek gyakran Oroszországba szállítják vissza, ahol fenyegetésnek vannak kitéve, mert nem tudják belátni az EU tagállamai, hogy milyen komoly ott a fenyegetettség. Alexei Vasszony, ön az elmúlt napok során többször utalást tett arra, hogy az orosz civil, civil társadalomnak melyek a gyenge és az erős oldalai, talán erről röviden még szólhatna. Amellett természetesen, hogy a fenyegetettség mellett nagyon nehéz határozottan fellépni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, Lochmiller asszony. Szeretném felolvasni a hozzászólók listáját, hogy megnézzük mindenki szerepel rajta, aki szeretett volna feliratkozni. Aztán egyéb kérdések hangzanak el, és válaszolnak a kitüntetettek. Utána pedig második kérdéskor következik. Mrs. Strifler, uh, eh, Mr. Thaler, Mr. Neuser, Mr. Mirsky, Mr. Schulz, Mrs. Gomez. Anybody missing from my list? Uh, if... Valakit kihagytam? Péter Leúr. Az én kérdésemet már feltették, úgyhogy visszalépek. Köszönöm nagy lelkűségét, mondja az ön. Meg is adnám a szót Kellám úrnak, aztán Stifler asszonynak, és utána válaszolnak a vendégeink a kérdésekre. Tessék, el, amúr. Köszönöm szépen! More than 40 years én több mint négy évig éltem a Szovjetunióban. És nem felejthetjük el a harcos társainkat, akik az emberi jogokért harcolnak, hiszen egyetértünk, mik a reményeink és a céljaink. Így aztán ez megmagyarázza, hogy a Szaharov díj miért ilyen fontos számunkra, és különösen számomra. Szergej Kovályov tegnap azt mondta, hogy az orosz hozzájárulás az emberi jogokhoz 60-as évek óta egy új, modern politikai kultúrát formál egész Európában. Tehát nem csak Oroszországról van szó, hanem a közös örökségünkről, a közös felelősségünkről. Vannak olyan emberjogi aktivisták Oroszországban, akik mozgósították a világ embereit, és a nyugati politikai vezetők a tradicionális pragmatizmusoktól el kellett, hogy szakadjanak, mert a nyugaton a vezetők nem voltak felkészülve a Szovjetunió összeomlására. Így aztán a szovjet és az orosz emberi jogi mozgalomnak ez az örök Úgyhogy ma szerintem az észak-kaukázusi helyzetről kellene beszélnünk. Az Európai Unió elvesztette a reményt, hogy bármi is változhatna ott. Tegnap már elhangzott, magára hagytuk a barátainkat. Nagyon kevesen állították bíróság elé azokat, akik gyilkosságot követtek el. Néhányat elítéltek, de sokkal több aktivisták öltek meg, és ezért nem kaptak büntetéseket az elkövetők. Úgyhogy ezzel kell először foglalkoznunk. mennyire vagyunk komolyak, amikor az emberi jogi helyzetről beszélünk. Közös felelősségünk az, hogy hozzájáruljunk egy egészséges polgári társadalom kiépítéséhez Oroszországban. Európa nem lehet szabad és egységes, anélkül, hogy Oroszország demokratizálódjon. Hogy úgy teszünk, hogy a szovjet módszereket alkalmazzuk, hogy az orosz vezetők azt ö, úgy tegyenek, mintha demokrácia uralkodna az országban, csak azért, mert az intézmények a helyükön vannak, ez elfogadhatatlan. Felvetjük ezeket a kérdéseket, de nem tartjuk ellenőrzésünk alatt a helyzetet. Európának valóban változtatnia kell a helyzeten. Sokat beszéltünk a nácizmus gázkamráiról. Ma az emberi méltóság és az emberi jogok eltűnnek, elfolytják őket, azok a gázáramlatok, amelyek Oroszországból Európába áramlanak. Tehát arra van szükségünk, hogy határozottan foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Natalia Asztamirovát meggyilkolták, akkor állt fel ez a parlament, úgyhogy szerintem nagyon jogos lenne, ha megemlékeznénk rá azzal, hogy a Strasburgi termek egyikét róla nevezzük el. Elnök, köszönöm szépen, ön nagyon bölcs de igen, kevés időnk van. Strifler asszony, aztán a vendégeink. Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnék Orlov úrhoz intézni. is vannak itt rendkívül komoly kérdések. Azzal kapcsolatban, hogy mennyire nem működik nem működnek bizonyos rendszerek. Nem tudom, hogy az Európai Parlament konzultál-e önökkel és a memoriallal, mielőtt az orosz hivatásos szakértőkkel leül tárgyalni, illetve utána, tehát a tárgyalások után kapnak-e bármilyen visszajelzést az Európai Uniótól, mert ha nincs, nincsenek ilyen folyamatok, akkor semmi értelme tervezni. Hát elnézést, kicsit talán túlzok, de próbálom érthetővé tenni mondandómat. Aztán Alexejeva asszonynak is szeretnék mondani valamit. Természetesen el kell látogatnunk a börtönökbe, de amikor a delegáció, az oroszországi delegáció ellátogat Oroszországba, akkor ülésekre kell elmenniük. Tehát kérdés, hogy el tudnak-e valóban menni a parlamenti képviselők a börtönökbe, ez mindenképpen alapvető fontosságú lenne, hogyha valamilyen hatást szeretnénk elérni. Köszönöm szépen. Stifler asszony, mondja az elnök. Orlov úr következik. Az kukumnyi minut. Hány percen van a válaszról? Három-négy perc. Первое. Вот в ответ на ваш вопрос. Nos, mindenek előtt, ami az elhangzott kérdéseket illeti, az Európai Bizottság valóban folytat velünk konzultációt, még mielőtt Oroszországgal tárgyalna, és a konzultációt követően tájékoztatnak bennünket arról, hogy az Oroszországgal folytatott párbeszéd hogyan alakult. Azonban ezen tanácskozások előtt mi arra törekszünk, hogy kifejtsük álláspontunkat, megpróbálunk tanácsot adni, és remélhetőleg helyes választ kapunk, elfogadható választ kapunk a kérdéseinkre. Minden egyes alkalommal, amikor tárgyalásra kerül sor a kormányon, akkor szerte foszlanak a reményeink, mert gyakorlatilag semmi sem történik. Most pedig áttérnék arra, ami elhangzott arról, hogy mennyire fontos megfelelő egyensúlyt találni a nyomás gyakorlás, illetve a kellő tisztelet között. Egyetértek azzal, hogy az orosz fél sohasem lenne hajlandó a párbeszédre. Éppen ezért fontos nyomást gyakorolni, ez nagyon lényeges, és egyetértek az elhangzottakkal. Az orosz fél gyakorlatilag csak úgy tesz, mintha tenne valamint, úgy tesz, mintha demokratikus ország lenne Oroszország, azonban a tárgyalások során tesznek bizonyos hangzatos kijelentéseket, de másképpen cselekszenek. Mégis kivel tárgyalunk? Be kell lássuk, hogy nincs más választásunk, nincs más opciónk, ugyanis az orosz parlament elnöke is megjegyezte, hogy gyakorlatilag a vita korlátozott. A parlament választott képviselői, önök, önök függetlenek, de Oroszországban nem ugyanez a helyzet. Ők ugyanis úgy tesznek, mintha független parlamenti képviselők lesz, lennének, azonban nem választott képviselők. Ennek fényében kell tehát a párbeszédet is kialakítani, de fontos megérteni, hogy miben rejlik az önök és az orosz parlamenti képviselők közti különbség. Ha valóban azt szeretnék, ha szeretnék meggyőzni az orosz parlamenti képviselőket, akkor elmondhatják nekik, hogy a demokrácia mindenkinek az érdeke, de azt hiszem, hogy ez téves megközelítés lenne, mert az orosz parlamenti képviselők mindössze eleget tesznek annak a feladatnak, amelyet a Kremlin felvázolt számukra. Ők ugyanis következetesen antidemokratikusan járnak el. Éppen ezért helytelen arra törekedni, hogy meggyőzzék az orosz parlamenti képviselőket, hiszen nem tudják őket megváltoztatni, nem tudják a gondolkodás módjukat, a mentalitásukat megváltoztatni, tehát ezt mindig szem előtt kell tartani, amikor Oroszországgal párbeszédet folytatnak. Továbbá úgy vélem, hogy az emberi jogokról folytatott párbeszéd az EU és Oroszország között Alapvetően ezt rejtélyövezi, hiszen Oroszországban gyakorlatilag senki sem tudja, hogy az Európai Parlament mit tesz. Semmit nem hoznak nyilvánosságra, az információt nem teszik közzé, és amikor az Európai Unió Oroszországhoz kérdéseket intéz, akkor az Európai Uniónak mindezt figyelembe kellene vennie. Most pedig áttérnék az Észak-Kaukázusra vonatkozó kérdésre. Itt van nálam egy jelentés, amelyet a következő tárgyalási fordulóhoz készítettünk Oroszország és az EU között. Van erről elég másolatom, példányom, úgyhogy oda tudom ezt adni bárkinek, aki szeretné elolvasni. Egyetértek az elhangzottakkal, egyetértek azzal, ami a menekültek Csecsenföldről, illetve a menekültek Csecsenföldről való kiutasításával kapcsolatban elhangzott. Valóban a menekültek között, a csecsenföldi menekültek között vannak sokan, akik nem csecsenek, akik eredetileg nem Csecsenföldről származnak. Éppen ezért együttműködünk több különböző ország bevándorlási hivatalával, hatóságaival megpróbáljuk összegyűjteni az adatokat és megállapítani, hogy kik ezek a személyek valójában. De olyan személyek, akik ténylegesen csecsenek és az erőszak áldozatai, őket sohasem lenne szabad visszaküldeni Csecsenföldre. Az összes nyilatkozat a csecsenföldi stabilitásról, ez mind téves, és ez mind hazugság, ennyit tudok erről mondani. Köszönöm szépen. Ma történt valami a lengyel-fehér-orosz határon. Csecsen menekültek, akik szörnyű helyzetben vannak Lengyelországban, egy vonatot foglaltak el, így protestáltak, és azt hiszem most szankcionálni szeretnék őket őket. Azt gondolom, hogy ezzel kap, az ezzel kapcsolatos Európai Uniós szabályok a Dublini Egyezmény szerint problematikusak, hiszen ugye az lenne a célja ennek, hogy az Európai Unióba érkező menekülteket visszaküldhessük bizonyos esetekben azokba az országokba, ahonnan közvetlenül ide érkeznek, az ugye jelen esetben Lengyelország, de hát ez problémás jelen esetben. Most Alexejeve asszonynak adom meg a szót, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm. Őszintén szóval lehet, hogy nem minden kérdést értettem pontosan, úgyhogy lehet, hogy nem, kielégít, nem lesznek kielégítőek a válaszaim. Egy kérdést tettek fel a menekültekkel kapcsolatban. azzal kapcsolatban, hogy a menekülteket vissza kell -e fordítani. Nos, én nem pontosan erről beszéltem. Vannak olyan kollégáink, akik Csecsenföldön, Dagestánban, Ingusföldön dolgoznak, életüket teszik kockára. Egy évvel ezelőtt körülbelül Csecsenfölde és a régióban látogattam, és találkoztam Sheri Álsiffal, aki közölte velem, hogy és ez egyébként egy aktivista meggyilkolása után történt, aki elmondta, hogy legközelebb nyilván én leszek a következő áldozat, aztán Vloev, de valamiért nem így történt, hanem először Vloev aktivistát gyilkolták meg, és utána ölték csak meg azt a szemét, akivel én beszéltem. már csak egyetlen aktivista maradt életben, és úgy vélem, hogy élete igenis veszélyben forog. Jelenleg külföldön van, először Franciaországba látogatott, Franciaországba és az Egyesült Államokba. Azt mondta, hogy szeretne Csecsenföldre visszatérni, de és élete értelmetlen, hogyha nem dolgozhat Csecsenföldön szeretne mindenképpen visszatérni. Nagyon sok olyan nő van Csecsenföldön, aki már régóta dolgozik ott. De hát az aktivisták úgy vélik, hogy ha nem tehetik azt, amikre szólítja őket a kötelesség, akkor nincs értelme életüknek. Tehát családjaik vannak az aktivistáknak, és féltik őket minden joggal. Teljes joggal sose lehet tudni, hogy az aktivistákat gyilkolják csak majd meg egy nap, vagy családjaikat is, azért, hogy meggátolják őket tevékenységük végzésében. Talán önök kérhetik azt, hogy családjainkat megvédjék valahogy, hogy kikerüljenek az országból, mi pedig maradhatnánk és dolgozhatnánk. Természetesen ezek egyéni döntések, mindenki maga dönt. Nagyon sok aktivistát, emberi jogi aktivistát vesztünk el, de hogyha valakinek az élete veszélyben forog, akkor én mindenképpen azt tanácsolom nekik, hogy hagyják el az országot. De hogyha valaki vissza akar térni, hát ugye itt felnőttekről van szó, eldönthetik, hogy mit szeretnének. Ami pedig a családokat, családjaikat illeti, kérem, hogy tegyenek valamit a családok érdekében, hiszen ők is kockára teszik életüket. Köszönöm. Yes. Well, thank you, Mrs. Alexeyeva. Köszönöm, Alexeyeva asszony. Azt hiszem, Lochbéler asszony szavain el kell gondolkoznunk, hogy a veszélyes körülmények között dolgozók számára menedékprogramokat kellene szerveznünk, hogy vízumot kaphassanak, hogy esetleg munkát vállalhassanak egy EU-s országban, amikor erre szükség van. A Csehsoros elnökség tett egy ilyen kezdeményezést, talán újra felvethetnénk ezt. a mi albizottságunk is ezen dolgozik. Most ez, hogy hogy dolgozhatnánk ki jobb mechanizmusokat. Még szót kértek, és kevés az időnk, úgyhogy nyugodtan adjanak hangot a szolidaritásoknak. Táler, Neuser, Minsky, Schulz, Komás képviselők, és aztán Kacmarek képviselő, és természetesen az AFET elnöke, úgyhogy Táller úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alexejeva asszony, Orlov úr, én is szeretném üdvözölni Önöket. Az Önök jelenléte azt hiszem, hogy felér 50 hivatalos dialógussal az orosz hatóságokkal. hiszen itt mutathatjuk meg, hogy mit is gondolunk az emberjogi helyzetről Oroszországban. Az alapkérdés az, hogy hogy lehet információkat osztani Oroszországban erről az eseményről. Szlovéniában is ez a hír, vagy Oroszországban is. Szlovéniában ez a fő hír most, de nem tudom Oroszországban mi, hogy Szaharov díjat kapott a memóriál. Persze, ajánlásokkal foglalkozunk, ez nagyon jó. Nagyon jók a tanulmányok is, amelyet a parlamentnek a szolgálatai végeznek. De van egy alapkérdés. Az orosz nép akarja tudni az igazságot? Akarnak információkat kapni? 20 évvel ezelőtt Jugoszláviában anti anti-sztálinisták voltunk, demokratikus mozgalmat indítottunk be. Az emberek demokráciát akartak, tájékozottak akartak lenni. Ez vezetett a fordulathoz ekkor bukott meg a kommunista rezsim. Ezt a fajta éjséget, vágyott az információra, ezt kell táplálnunk. A gyilkosságokat illetően igen, maffia íze van. Mondjuk ki az igazságot. Szólítsuk fel az orosz hatóságokat, hogy vegyék fel a harcot ez ellen és a mafia ellen is, ahogy harcolunk. Köszönöm, elnök, köszönöm. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich will ganz kurz... Köszönöm, elnök asszony. Röviden szólnék az EU-Oroszország párbeszédhez, amelyre ugye fél évente kerül sor. Úgy vélem, hogy ez a párbeszéd a jelenlegi formájában nem felel meg a mi elvárásainknak, hiszen ez nem egy valódi párbeszéd. És ahogyan azt a díjazottak is ismertették, nem egy tartalmas párbeszéd, nem egy tartalmas vita, amely ott folyik. Azt hiszem, hogy gyorsan, pragmatikus, ugyanakkor egyértelmű megoldásokat kellene keresnünk, és ebben részt kellene kapniuk a civil szervezeteknek is. Amíg csak az EU közalkalmazottai, illetve az orosz fél között folyik a párbeszéd, addig ez így nem jó, és új megoldásokat kellene találnunk. Strifler kollega is javasolt, javaslatot tett már, tehát intézményesíteni kellene, hogy a párbeszédet megelőzően egy előre kialakított napirenddel. Az Európai Unió közalkalmazottai, illetékesei a civil társadalommal is párbeszédet folytassanak, ezt követően majd értékeljék a párbeszédet, és a napirenden szereplő témákat csak akkor vegyék le a napirendről, ha az orosz civil szervezetek azt nyilvánítják ki, hogy egyetértenek, zöld utat biztosíthatnak. A probléma az ő megítélésük szerint szintén tisztázott és megoldott. Végezetül pedig azt hiszem nekünk is erőfeszítést kellene tennünk annak érdekében, hogy ezt a párbeszédet nyilvánossá tegyük, és ezáltal, ahogyan Táler úr is említette, ezt a folyamatot felgyorsítsuk. Uh, Köszönöm, Neuser úr az Európai Unió hivatalnokai, tisztviselő és civil szervezetek közötti párbeszéd már folyik, csak ennek semmi nyoma nincsen, sem a konzultációban, sem pedig a tanács lefolytatásában. Tehát az lenne a üzenet egyik eleme, hogy ezt a folyamatot vigyük el egészen az orosz hatóságokig, tehát ahogy ezt Orlovól is említette, az orosz hatóságok ennek ellenállnak, de talán új reményeink is lehetnek. Mirszki úr következik. Э, Jó napot kívánok! Szeretnék gratulálni a Szaharov díj kitüntetetjeinek. Az emberi jogok rendkívül fontosak, de egy kérdést is hadd tegyek fel. Említették, hogy a civil társadalmat képviselők Mit jelent pontosan a civil társadalom? Hányan vannak a civil társadalomban? Mi is ez pontosan? Ki támogatja önöket? Erről eddig semmit sem hallott, hallottam itt az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament és más parlamentek is a szavazói iránt hűséggel tartoznak. De említették például, hogy az orosz parlament nem legitív par- parlament, és minden csak látszat, szemfényvesztés, ugyanakkor velük tartjuk a kapcsolatot. A Duma választást teljesen legitimnek tartja az Európai Unió. A kérdésem, hogy a civil társadalom miért nem manifestálja azt az igényét, hogy a szavazók érdekeit védeni kell. Most rátérnék az észak-kaukázusi helyzetre. Én többször is ellátogattam a régióba, dolgoztam is ott korábban, úgyhogy azt hiszem elmondhatom, hogy pontosan ismerem az észak-kaukázusi helyzetet. Kérdésem, hogy az Európai Unió hogyan rendezhetné egyedül a helyzetet, hogy Oroszország nem segít. Én ellátogattam egy ottani városba, pontosan látta mi a helyzetet. Mi, a, mi a helyzet a többi gyilkossággal, amiről itt nem beszélünk, azok is politikai gyilkosságról? Azt gondolom, hogy egyoldalúan. Azt gondolom, hogy nem egyenlő mércével vizsgáljuk a két oldalt. Kik azok, akik önöket támogatják? Ki a civil társadalom? Az orosz politikai rendszerben nagyon sok párt van, 36 párt képviselteti magát az orosz parlamentben. Hogyha ez nem igazi parlament, akkor egyáltalán miért kell az orosz parlamenttel kapcsolatot fenntartani? Ja možno toľko jeszcze raz kazać bolszoj Én ismételten szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm önöknek mindazt, amit megtesznek, és nagyon hálás vagyok az önök támogatásáért, és szeretnék gratulálni önöknek a díjhoz. Korlátozás nélkül ugye megkívánják nyitni a kutatás lehetőségeit. Ez megtörtént már? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az Európai Unió erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy Medvegyevnek a társadalom modernizálására tett lépéseit értékelje. Ez egyfajta modernizációs törekvés lenne, úgy tűnik, hogy nem hallható a tolmácsolás, mondja az előadó. Jetzt, ja. Die erste Frage war, sind die Archive für az első kérdésem tehát az, hogy a történelmi kutatás előtt megnyitották a kapukat szeptember 1-én, a második kérdésem pedig az, hogy egy az EU-val megkötendő modernizációs van, mi kell, hogy szerepeljen még az emberi jogokon kívül. Olvastam eh, Hodorkovszki érdekes cikkét, ahol az M nemzedékről írt, és eh, mellesleg az önök kérdéseire is eh, kapunk választ abban a cikkben arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene az orosz civil társadalomnak kinéznie. Köszönöm szépen. Schulz úr, most Gomes asszony parancsön, öné a szó. Én Portugáliából származom, és 21 évig diktatúrában éltem. Abban a diktatúrában működött ugyan egy parlament, éveken keresztül, ebben csak egy párt működött, aztán bevezették a több pártrendszert, de ennek ellenére a parlamentnek semmi köze nem volt a civil társadalomhoz. 74 óta azonban megváltozott a helyzet. Tehát említették ugye, hogy van, aki nem tudja, mi a civil társadalom. Én tudom, mi a civil társadalom, és tudom, milyen az, amikor a civil társadalmat nem képviselik a parlamentben. És pontosan a civil társadalomról szeretnék barátaimhoz, vendégeimhez egy kérdést intézni. Mi az Európai Parlamentben hogyan támogathatjuk a civil társadalom megerősítését Oroszországban? Én úgy vélem, a saját otthon szerzett tapasztalataimból kiindulva, hogy a civil társadalom megerősítésének legfontosabb eleme valóban a szabad információ, a tájékoztatás, a szólásszabadság, a sajtószabadság. Én úgy gondolom, hogy ebben az értelemben jó lenne, hogyha önök is kifejtenék véleményüket arról, hogy hogyan lehetne a nép tájékoztatását megvalósítani, és hogyan tudjuk mi ezt a folyamatot segíteni az Európai Unió részéről, hogyan tudjuk a civil társadalmat erősíteni. Köszönöm szépen, Gomes asszony. Most pedig röviden Kacmarek úr, azt hiszem, hogy ön is szeretné a csecsen menekültek lengyelországi helyzetét tisztázni. Köszönöm szépen. Igen. Szeretném röviden ismertetni, hogy mi a helyzet a csecsen menekültekkel Lengyelországban. Csecsen menekültek a lengyel határon demonstráltak. Humanitárius okoknál fogva a lengyel határőrök semmilyen módon nem léptek fel a csecsen menekültek ellen, tehát nem kell attól félniük, hogy eljárást indítanak ellenük. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy Lengyelországban Lengyelországban fogadják a legtöbb csecsen menekültet. Sok csecsen menekült azonban nem szeretne Lengyelországban letelepedni, szeretnének visszatérni Csecsenföldre, de erre nincs lehetőségük, hiszen illetük ott veszélyben forognak. Ami Katyint illeti, szeptember 16-án az Európai Parlament megtárgyalta ezt a kérdést. Ezzel kapcsolatban az a gond, hogy fehér orosz, szem, hogy oroszországi szempontból itt egy együttes gyilkosságról van szó, ugyanúgy, ahogy Alitovsk, Anna Politovszkaja gyilkosságát, itt is egy együttes gyilkosságról, egy, egy, egy egyszerű gyilkosságról van szó, de eltér természetesen az áldozatok mértéke, tehát ugyan, olyan, ugyanúgy viszonyulnak a kérdéshez, szám nem értékelik túl nagyra az emberi életet. Elnök, 6 percünk van, úgyhogy okosan kell ezt beosztani. Az lenne a javaslatom, hogy Alexejev asszony és Orlov úr, illetve Albertini úr is két-két percet kapnak. Alexejev asszony, tessék. Э, э, э, Köszönöm szépen. Nos, Ahhoz, hogy választ találjunk a kérdésekre, ahhoz nem két percre lenne szükségünk, hanem a vita egész idejére. Hogyha a civil társadalomról beszélünk, legalább 40 percre lenne szükségem, mert ez az előadásaim átlagos időtartama. Nem tudok ilyen röviden hozzászólni. Ismerik a kaukázusi helyzetet, de az orosz hadsereg egy tisztje vezette körbe önöket. Igen, mi is ismerjük ezt az álláspontot, és sokan egyet értenek vele. Sok honfitársam hasonlóképpen gondolkozik. És természetesen sokkal több katona jut el Csecsenföldre, mint emberi jogi aktivista. Nem tudom, két perc alatt mit mondhatnék, még nem tudok mondani semmit. Szörnyen bűnösnek érzem magam, mondja az állnak, de tényleg csak ennyi időnk van. Orlov úr. Nos, én nagyon hálás vagyok Mirszki úrnak, nagyon érdekes kérdést tett fel. Először is Miért nincsenek civil erők, hogy a szabad választásokat ellenőrizzék Oroszországban? Talán nem tudják a helyzetet, nem ismerik elég jól. Az új választási törvény megtiltja a nem politikai erők ellenőrzési szerepét a választásokon, tehát független egyének nem felügyelhetik a választásokat. Természetesen, ha lenne legalább még 10 percem, mert tudnám magyarázni önöknek, hogy hogyan tartják vissza a független erőket attól, hogy, az ellenőrz, hogy ellenőrzik a választásokat. Ezek nem parlamenti választások voltak, ezek önkormányzati választások voltak. mégis hatalmas volt az elégedetlenség és a düh. És az emberek tudnak róla, hogy visszaélések vannak. Terrorizmus. Ez egy nagyon nagy kérdés Oroszországban. Megoldást kell találnunk, ezt kimondja a jelentésünk is, de ez egy állami terrorizmus. Embertelen, szörnyű dolog, de nem lehet hatékonyan harcolni ellene, mert az Észak-Kaukázusban állami terrorizmus van, és csak visszaüt ránk az ellene való harc. Most azt kérdezik, hogy az archívumokat, a levéltárokat megnyitották-e a történészek előtt. Sajnos nem, sőt, egyre több korlátozás van életben. A civil társadalom mit tehet Oroszországban? A stokholmi ajánlásainkat tanulmányozva láthatják, hogy specifikus intézkedéseket javasoltunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Albertini úr, hogy lehet ezt összefoglalni? Grazie. Uh, veramente... Köszönöm szépen. Rövid időnk van. de hogyha valakinek komoly mondani valója van, akkor ez is elég. Azt gondolom, hogy mindannyian nagyon nagy érdeklődéssel figyeltük a díjazottak megnyilvánulásait, és hát mindannyian azon munkálkodunk, hogy eredményeket éljünk el. Említették, hogy konkrét eredményeket lehet elérni azzal, hogyha a politikai foglyokat látogatunk meg a börtönben. Ez segít a szólásszabadság ügyének, aztán az is fontos lehet, hogy a aktivisták családtagjait vízumhoz jutassuk. Aztán a stokholmi ajánlásokról is szó esett. Ezzel E, e, beszéltünk arról, hogy a civil szervezetet erősíteni kell, a menekültek helyzetén is meg kell próbálni segíteni. A aztán a gazdasági helyzet a Kaukázus északi részén táptalaja lehet a fundamentalizmusnak, ez is meggátolhatja az e- előrelépést. Az európai közös külpolitika december 1-én elkezdődött, ezért a volt Szovjetunióval, jelenlegi Orosz Föderációval egyfajta állandóságot élvez, ezzel folytatott Európai Uniós kapcsolat egyfajta állandóságot élvez majd, úgyhogy az Európai Unió kétoldalú kapcsolata bármilyen harmadik állammal mindenképpen folyamatos lesz, és ezek a kapcsolatok általában, illetve minden egyes esetben együttműködési megállapodáson alapulnak, és itt szó van mindig az emberi jogokról. Egy, a városomban szűkebb szülőhazámban egy konferenciát ott tartottak, amelynek címe az volt, hogy a berlini fal lehullásától az emberi jogokig. Nos, nagyon sok országban még nem kielégítő a, az emberi jogi helyzet azokban a, ott, ahol korábban kommunista rezsim volt. Nos, most az lenne a helyzet, hogy megtaláljuk a megfelelő beszélgető partnerünket, megköszönjük az önök kommentárjait, az önök véleményét, és reméljük, hogy ez segít majd abban, hogy előmozdítsuk, előmozdítsuk a demokrácia és az emberi jogi emberi jogok helyzetét a hazájukban. Még egyszer köszönöm a látogatást, elnök. Köszönöm. Stifler asszony is szólni kíván. Sajnos nincs idő, de azért fél percünk van. Annyit szerettem volna csak elmondani, hogy új párbeszéd formákra lenne szükség a parlament, a civil szervezetek, az emberi jogi szervezetek között. Ezt muszáj volt elmondani. Köszönöm, elnök! Kedves vendégeink, lehet olyan benyomásunk, hogy